El presidente! Az elnök. Dichiaro ripresa. Ezzel az április 6-án megszakított plenáris ülést folytatottnak nyilvánítom. Holnap kollégák sor kerül azon napra, amely az információs technológia és kommunikációs technológia nemzetközi napja. Ez egy olyan kezdeményezés, amely célja, hogy a fiatal nők